Hello everyone. Uh, of course I want to start by... Uh, Jó napot kívánok mindenkinek. A napirendről kérdezném önöket, hogyha nincs ellenvetés, elfogadottnak veszük. Köszönöm. Bulcs biztos asszonyt szeretettel köszöntöm az envülésén. A Corsia ICAO keretek közötti megvalósításáról kapunk helyzetképet, illetve a tagállamok tevékenységéről. Van egy bizottsági javaslat a tanács felé, hogy az Unió nevében fogadják el az ICAO-n belül a javasolt megoldásokat, és erről készült két levél és a szakbizottságunk tagjának számos kérdése is lesz majd, ebben biztos vagyok, úgyhogy minden további nélkül biztos asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Nagy örömmel és megtiszteltetéssel veszek itt a tisztelt ülésen most részt a szakbizottság keretei között. A légi közlekedés széndiokszid kibocsátás mentesé tétele kezdettől prioritása Juncker vezette bizottság számára, és ez így is marad, illetve a politikai program része lesz a következő évtizedekben is. A bizottság határozottan kiáll a Párizsi Egyezmény céljai mellett. Hogy ezeket elérjük, az alacsony kibocsátású, illetve nulla kibocsátású megoldások felé haladunk. 2050-ig a nulla kibocsátás a célunk. Az EU hosszú távú üvegházhatású kibocsátási értékek ö, csökkentését is szolgálja. Az erre vonatkozó dokumentumot novemberben fogadja el a bizottság, és az EU gazdaságát is általánosságban szolgálja ezt. Tehát nem az a kérdés, hogy megvalósítsuk-e ezt, hanem hogy hogyan. Ami a légiközlekedést illeti, az uniós gazdaság egyik húzó ágazatáról, illetve alapvető közlekedési meg mértékben növekszik, amely munkahelyeket is teremt, illetve a régiók fejlődését szolgálja, vonza a beruházásokat. De nem lett öncél a növekedés olyan externáliák jelennek meg, külső hatások, amelyektől nem tekinthetünk el. Körülbelül 3%-át teszik ki az üvegházhatású gáz összkibocsátásnak európai szinten, és több mint 2%-ot tesz ki világméretekben. A légiközlekedés kibocsátása a kereskedelmi rendszer részét képezi 2012 óta, és ez a kereskedelmi rendszer eddig sikerrel csökkentette a kibocsátást a légiközlekedési ágazatban. Ez tény. És az üzemviteli korszerűsítési intézkedések a rendszerek eljárások fejlődését szolgálták, illetve ezek is segítették a kibocsátás csökkentést. Az új technológiák, tisztább üzemanyagok, illetve a flotta megújítása idővel oda vezetett, hogy 40%-kal csökkent a kibocsátás repült kilométerenként a 92-es értékekhez mértem. A Corsia, ahogyan tudják, eddig az első kezdeményezés a légiközlekedésben, világméretekben, a Párizsi Egyezmény alapján Továbbá a légiközlekedési stratégia céljait segíti elérni az alacsony kibocsátású mobilitási megoldások egyikeként az Unió részéről. Ott lehettem Montreában, amikor a megállapodást megkötöttük, és az Uniós Bizottság, illetve a tagállamok és önök is határozottan dolgoznak a korszia megvalósításán, illetve a környezetvédelem céljait szem előtt tartva. És ezért a pénzügyi, illetve technikai segítségnyújtásra helyeztük a hangsúlyt a tagállamok végrehajtása terén. És eddig három projekt indult el 17 millió eurós összértékben. Minden tagállam önként jelentkezett a korszia mint a projekt végrehajtására a pozsonyi nyilatkozat keretében, és 76 ország jelentkezett világméretekben, csak nem 76%-ot képviselve a légiközlekedésből. Szeretnénk növelni a résztvevők számát. India például a Korsziát az MRV rendszer formájában be fogja vezetni, és ez egy nagyon pozitív jelzés és igaz, hogy az európai ambíciókat bizonyos tekintetben nem teljesíti egészen a korszia, illetve számos aggály marad érvényben a korszia hatékonyságára vonatkozóan. De az ETS a határozott ambíciók dacára sem tudja a globális kibocsátási problémákat összességében kezelni. Tehát meg kell ragadnunk a lehetőséget, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor tesszük az előző évek munkáját. Az egyik intézkedés nem zárja ki a másikat, és arra kérem önöket, hogy ennek szellemében gondolkodjanak és dolgozzanak e téren. Három évente felülvizsgáljuk a Korszia rendszer eredményeit, és tovább fejlesztjük még a kísérleti projekt befejezése előtt. Az EU robosztus és hatékony szabályozást fog majd szorgalmazni, hiszen a globális konszenzus törékeny, Idén júniusban a záró tárgyalások során ez egyértelművé vált, ezt el is mondtuk, illetve számos ország a szuverenitását félti, illetve a légiközlekedés fejlődésének a fékezésétől tart. Az EU-nak jeleznie kell, hogy a korsziában részt vesz, megvan erre a szándék, és nem szabad a lendületet csökkenteni, mert egyébként a multilaterális előrehaladást veszélyeztetnénk. És ezért jó példával igyekszünk előjárni a Corsia MRV megoldását már idén bevezetve. Ahogy önök is tudják, folynak a tárgyalások, a jogosult ellentételezések, illetve a fenntarthatósági kritériumok terén az üzemanyagokban. És hogyha az EU megvonja a korszától a támogatását, akkor milyen hatékonyságban, eredményességben reménykedhetünk. A legjobb továbbfejlesztési lehetőség hogy az ICAO-n belüli koncepciót igyekszünk befolyásolni. Az uniós álláspontra javaslatot tett a bizottság, és az erre vonatkozó korszia levél a tagállamoknak kiment, illetve ez a, az alapelveinket tükrözi. Vannak eltérések a korszia, illetve az EU ETS kezdeményezése között. Ez nem titok. És a Corsia eszközrendszerét elfogadta az ICAO, és ezzel párhuzamosan a bizottság értékeli ezt a koncepciót, illetve a társjogalkotók elé terjeszti majd a javaslatát. Az EU a jelentés alapján döntheti el, hogy a korsziát hogyan valósítja meg, illetve hogy az európai gazdasági térségben ez hogyan hat majd a járatokra. Megtaláljuk, meggyőződésem, a megoldást, hogy összehangoljuk a Korsziát és az ETS-t a Párizsi Egyezmény keretében, úgyhogy az ICAO erőfeszítéseit se veszélyeztessük a globális megoldás felé. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Az európai polgároknak lehetővé kell tenni, hogy a közlekedésben minimális kibocsátás mellett vegyenek részt és ez a kibocsát, eh, a fenntarthatóságot szolgálja. Egyszerű a célunk, a széndiokszid kibocsátást csökkenteni akarjuk a légi közlekedésben, ez kétségtelen. Kettős feladat adódik ebből. Egyrészt az ICAO-n belül a legambíciózusabb megállapodást kell elérni a legszélesebb nemzetközi lefedettséggel, miközben nem veszélyeztethetjük az EU ETS rendszerét. Hogyha az ICAO elfogadta a koncepciót, akkor a bizottság a rendszert mérehatóan értékelni fogja, és az erről szóló jelentést a társjogalkotók elé terjeszti. Tehát ennek fényében kérem önöket, hogy támogassák ezt az eljárást, hogy zöldebb lehessen a légi közlekedés, mégpedig ellenőrzött, rendszer szinten megvalósított módon. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt biztos asszony ezt az ismertetőt, és most az első körben várnánk, tisztelt képviselőtársak, a kérdéseket, észrevételeket. Görling asszonynal kezdenénk. Tessék, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos asszony az előadását. Néhány egyszerű észrevételt, illetve kérdést szeretnék feltenni. Egyetértek önnel, hogy valóban szakbizottságunk, illetve a parlament támogatja az elképzelést, hogy Európa jó példával járjon elől, és azt gondolom, hogy ezt is tettük. Abból indulnék ki, hogy ennek így kellene folytatódnia. Tehát valós ambíciók mellett végezzük a munkánkat, és tartsunk ki a korszia mellett soha senki nem mondta, hogy a parlament ezt preferálná eljárásként, de azt mondtuk, hogy az önök ajánlásával együtt fogunk működni. Erről mindig egyértelműen fogalmaztam, és a következőket tenném most ehhez hozzá. Azt mondta, hogy a párizsi stratégiát segít végrehajtani ez a kezdeményezés, én egyáltalán nem értek ezzel egyet, mert szerintem a párizsi elkötelezettségeket a korszia nem segíti elő, illetve nem teszi lehetővé a teljesítésüket. És aztán elmondta, hogy tovább kell fejleszteni, tehát ez is, mint hogyha cáfolná, hogy segít a célok elérésében. Az éghajlatváltozás kezelése terén nagyon udvariasan, csak halkan ellentmondok, szerintem ez a rendszer nem tudja elérni a kitűzött célokat. De ezzel együtt említettem, hogy készek vagyunk az együttműködésre. Azt nem látom egészen, hogy miből adódik az a javaslat, hogy az állásfoglalást ne terjesszük elő december 1-ig, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor olyan helyzetbe manőverezzük magunkat, hogy a korsziát kell elfogadnunk a környezetvédelem terén, és semmi egyebet nem tettünk mellette vagy helyette. Tehát magyarán az EU légiközlekedési ETS rendszerének a megszűnéséhez vezetne ez. Szerintem ez egyértelműen így van, és mivel nem hallottam, hogy ön ezt kerekperec cáfolná, szeretnék rá kérdezni, hogy a bizonytalanságok fényében, hiszen ezekre ön is kitért, vagyis a Corsia többé-kevésbé környezetvédelmi aggodalmakat vet fel, illetve tart érvényben. Ezt a fenntartást miért nem lehet megfogalmazni? Unióként ugye más a jogi státuszunk, de fenntartást jelenthetnénk be, és szerintem ezt meg is kellene tennünk. Szeretném, hogyha egyértelműen fogalmazna, és elmondaná, hogy miért nem kívánják ezt megtenni. Ugye nem régiben Kínában jártunk, és a korsziával kinevettek bennünket. És elhangzott, hogy gyakorlatilag semmit sem teszünk. Aztán Londonban nem régiben többekkel találkoztam a légiközlekedés, illetve a főigazgatóság képviseletében, és szeretnénk, ha mindenki más is részt venne ebben a rendszerben és az EU ETS ügyében a többiek azt szorgalmaznák, hogy az EU ne jelentsen be fenntartást, tehát ennek fényében is kérdezem, hogy december 1 miért ne legyen állásfoglalás erről. Elnök, köszönöm. Dársz úr. Köszönöm szépen, köszönöm a véleményét, biztos asszony. Sok minden már elhangzott, különösképpen az, hogy ez a fajta ambíciós szint, amit a korziában láthatunk, ez nagyon fontos a Párizsi megalapodás szempontjából is, de az is fontos az, hogy meg lehessen mutatni a legmagasabb ambícióinkat a klímavédelem tekintetében. Nagyon egyszerű az elv itt, mégpedig az, hogy az a felvizsgálat, amit a bizottság fog majd végezni a korszi hatékonyságáról, persze nem lehet ezt megelőlegezni, e, ezért fontos, hogy egy kicsit fenntartással kezeljük itt mindent. Lehet, hogy ön is fenntartást fogalmazott meg. A kérdésem persze fontos az, hogy legyenek ilyenfajta fenntartásaink, hogy visszafogadtak legyünk, de a kérdés az az, hogy miért várjuk meg a legutolsó pillanatot itt, hiszen a december első időpont az a mindjárt itt van. Biztosítani kell azt, hogy ne legyen az, hogy állandóan halogatunk, amit ezt nem lehet végrehajtani. Én ettől tartok most. Nem tudom, hogy a tanácsban egyáltalán lehetséges-e ezt a fenntartást megfogalmazni az adott időponton belül. Elnök, köszönöm szépen, de Messmaker úr következik. Eichhaut úr kíván szólni. Alapvető kérdés van itt a kérdésekben. Én kíváncsi lennék a válaszra, mielőtt még folytatnák, hiszen mindenki kíváncsi arra, hogy mi a válasz. Itt van egy, ha jól tudjuk, van egyfajta egyetemetési levél. December 1 előtt a bizottságot el kívánja ezt élni. Kíváncsi lennék, hogy mit gondolnak erről, mielőtt mi bármivel folytatnánk tovább. Bult az elnök. Hogyha gondolja, akkor más kérdés is feltehet. Mert nem vagyok abban biztos, hogy csak egy kérdés lesz -e itt. De Messmaker uh, urat meghallgatjuk, hogyha akarja, utána pedig a biztos asszonyt kérjük meg, hogy válaszolja meg a feltett kérdéseket. De Messmaker úr, most teszi fel a kérdést, vagy később a biztos asszony válasza után? Igazából egyetértek Eichhout kollégámmal. Én is kíváncsi lennék először a biztos asszony eh, válaszaira először, hiszen itt alapvető kérdésekről van szó. Köszönöm szépen, mondja az elnök. De Messmaker úr is eh, kíváncsi az ön válaszaira. Meghallgatjuk a válaszát, utána pedig folytatjuk a kérdésekkel. óvatosan kell fogalmaznom, mert beszéltünk erről nagyon gyakran, és ahogy elmondtam már többször és elfogadtuk a javaslatunkat, amelyben leszögezzük azt, hogy a Corsia és az ETS között vannak különbségek. Úgy gondolom, hogy az európai tagállamok jelentik majd a különbségeket december 1-ig. nem ért még véget ez a beszélgetés. Részt veszünk a klímakollegáinkkal a tárgyalásokban, önökkel is tárgyalunk, és megvizsgáljuk azt az elemzést, amit készítettek annak érdekében, hogy megfelelő legyen a bizalmi szint a tegyelások során. A tanulmányok azt mutatják, hogy 2021 és 35 között az ETS ...956 tonna mennyiségű széndiokszidot eh, fog lefogni, lefedni, a Corsia viszont 756 eh, tot, tehát ez is egyfajta motiváció számomra, hogy foglalkozzunk a korsziával. Én értem a frusztrációjukat, hiszen a mi rendszerünk jobb, mint amit a világ hajlandó lenne elfogadni, de a légszennyezés nem ismer határokat, és számomra ez nagy motiváló erő, hogy magunk mögé állítsuk a világot, hogy ők is, mások is kötelezzék magukat eh, annak érdekében, hogy globális előfeszítés történjen. Azt mondták, hogy a kínaiak nem akarnak csatlakozni. Én óvatos lennék az ilyenfajta kijelentésekkel. India is vonakodott, most pedig azt látjuk, hogy nagyon konkrét lépéseket tettek, hogyha Kína lépést tesz persze ezt majd a saját dinamikájuk szerint fogják elvégezni. Hogyha Oroszország átgondolja pozícióját, akkor szerintem nagyon konkrét eh, eredményeket lehetne felmutatni a klíma védelemben. Soha nem mondtam azt, hogy feltétel nélkül kötelezzük már magunkat. A parlamentet arra kérem, hogy támogasson bennünket 2021-ig, hogy lássuk azt, hogy mennyi mindent lehet elérnünk, hány tagállam fog majd belépni az önkéntes szakaszba. Most 90-nél járunk, technikai mi okokból, administratív okokból Kína azt kérte, hogy vegyék le az önkéntes jelentkezők listájáról. Remélem, hogy visszatérnek majd. És remélem, hogy India is teljes mértékben részt vesz majd ebben, hiszen nagyon eltökéltek a e, klímacélok tekintetében. Ismétlem, nem fogunk minden áron kötelezettséget vállalni, de hogyha remény van arra, hogy egy erős globális egyezményt tudunk elérni, hogyha ez globális szinten ez többet fog jelenteni, mint európai szinten az ETS. Tudjuk, hogy együttműködünk a klíma kollégákkal, annak érdekében, hogy ezt a két mechanizmust közelítsük egymáshoz. Önökkel tárgyalni fogunk minden egyes lépésről, amit majd megteszünk. Ismétlem, én tudom, hogy milyen fajta érzelmekkel viseltetnek az LTS e irányába. Persze én is szeretném, hogyha sikerülne magunkat elszigetelni, és azt mondanánk, hogy majd a mi modellünkkel elérjük a tiszta levegőt, de ezt nem tudjuk megtenni, mert hogyha nem lesz globális megalapodás, nem lesz globális kötelezettségvállalás, akkor a szennyezés meg fog jelenni az európai légtérben is. Rendben, köszönöm szépen, biztos asszony, akkor fog, fo, folytassuk a kérdéseket, de Messmaker úr. Igen, hollandul fogok beszélni. Biztos hogy lehetett hallani azt, hogy rendkívül óvatosan fogalmaz, szinte, mint hogy a tojásokon járna, olyan, mint hogyha lenne a delfiós. De csatlakoznék az előttem szólókhoz, ebben a szakbizottságban, de a TRAN szakbizottságban is Sokat beszéltünk erről a dossziéről, ahogy ön is elmondta ezt a bevezetőjében. 2%-áért felelős a légközlekedés a széndiokszid kibocsátásnak világszinten, 3%-ban felelős a légközlekedés az Európai Unióban a kibocsátásért. Tehát nagyon fontos a klímacélok elérése érdekében, hogy foglalkozzunk ezzel. Kilenc nap. Kilenc nap van még a határidőig, Nos, a bizottság lassúsága engem mégiscsak megdöbbent, a tanács lassúsága is, pedig nagyon sok minden forog kockán, hogyha december 1-ig nem tudunk fenntartást bejelenteni a Korsziával szembeni praktikákkal szemben, akkor a saját európai kibocsátási rendszerünket fogjuk aláásni és szerintem az Európai Unió számára ez egy óriási visszalépés lenne. Számos tanulmányt láttam, ez azt mutatja, hogy a korzia nem igazán nyújt garanciákat a klímacélok elérésére. Vagyis ön azt mondta, hogy nem lesz úgy szerepvállalás az EU-nak, hogyha nem lesznek feltételek, de mégis a magyarázatából én egyfajta kételyt, habozást látok. Miért nem erősebb ön? Azt mondta a bevezetőjében, hogy a Corsia és az LTS e kombinálhatóak. Számomra ez egy óriási rejtély. Magyarázza már ezt el, legyen szíves, hogy hogyan lehet ezt a két dolgot egymással kombinálni. Ennyi lenne. Gerbrandi. Köszönöm szépen, Keprandi úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Attól tartok, hasonlóképpen nem igazán értem a történetet, akár csak a többiek. Ami engem illet, az egész korszia folyamat olyan volt, Two evils. Uh, going with Corsia is... Skillák és Karubdiszek közötti hajózás. A párizsi megállapodáson belül nem feltétlenül fogunk eljutni odáig, ameddig szeretnénk. Sőt, lehet, hogy még messzebb is. Ez a nagy választás a kettő között, ami nagyon nehéz. Egy dolog egyértelmű, az európai tagállamok, amelyek a korszián belül aktivizálják magukat, egységes álláspontot kell, hogy kialakítsanak, mégpedig december 1 előtt. Ezt pedig egy erős Európai Bizottságnak kell koordinálnia. Meg kell mutatniuk azt, hogy nem értenek egyet azzal, ahogyan most alkalmazzák a korsziát, és fennáll annak a kockázata, hogy az RTS rendszert nem használják majd a korszia mellett. Úgyhogy ezért várjuk a válaszokat a biztos asszonytól. A második dolog, amit mondani szeretnék, inkább a régi közlekedési ágazatra vonatkozik, de főleg a politikusok szerepére. Egész egyszerűen egy dolog van, amit nem értenek, és ezért akar minden felelősséget lerázni magáról az ágazat. Egyszerűen arról van szó, hogy a gyengeségünkkel játszadoznak. Az egyetlen lényeg a növekedés, a növekedés, a növekedés, Egyáltalán nem elegendő az, amit csinálnak, hogy tiszta legyen a jövőben a légiközlekedés. Azt gondolom, hogy ez hazádjáték, semmiféle felelősség nélkül. Egy dolgot nem értek. Az ágazat miért nem vállal fel nagyobb felelősséget? 4 milliárd légi utasunk van évente, és az elkövetkezendő 15 évben ez kettőszörösére, 8-ra, 8 milliárdra növekszik. Az ágazat maga miért nem kezdeményez? Miért nem kér egy eurót minden utastól? Ez 4 milliárd lenne most, és 8 milliárd 15 év múlva. Ez óriási alapot teremtene, ugyanis az egyetlen megoldás, hogy az repülésen belül növekedhessünk, hogy tiszta repülőgépeket fejleszünk ki. Ezt pedig csak akkor tudjuk elérni, hogyha óriási technológiai váltást vezetünk be és innoválunk. Az állami ágazattól ezt nem várhatjuk el, a magán cégeknek is le kell tenniük a voksot emellett. Tehát miért nem kényszerítjük ezt az ágazatot erőteljesebben ebbe az irányba? Ez a kérdésem a biztosasszonyhoz is. Miért nem beszélünk velük? Miért nem mutatunk arra rá, hogy milyen felelősségük van? És a végén mi nem leszünk olyan gyöngék, mint amilyennek hisznek minket. Köszönöm. Köszönöm, Ekaut úr parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Talán unalmas lesz, de úgy érzem, hogy a Környezetvédelmi Bizottságnál mindenkinek ugyanaz a kérdése. Azt gondoltam, a helyzet eléggé egyértelmű volt. A bizottság miután megvizsgálta a megállapodás egyik részét, amit eddig lezártak, mert van még egy második része, amit nem zártak le, de nem egyértelmű, hogy mi a helyzet a környezetvédelemmel a Korsziában. Nem egyértelműek még bizonyos szabályok. In So the provisions are not az ellentételező szabályok nem egyértelműek, nem tudjuk, hogy a környezetvédelemmel logikusan kapcsolódik-e majd a korszió. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az ETS-sel mi legyen, a, ami a repülőgépeket illeti. Ezt tudnunk kell, tehát valamilyen fenntartással kell rendelkeznünk. Ez pedig az a javaslat, amely itt előttünk áll az asztalon és akkor esetleg az átláthatóságra is rátérhetnék egy gondolat erejéig. Még mindig megvan a bizottsági eh, javaslat, illetve várjuk ezt a javaslatot, hogy a tanács elé kerüljön, a parlamenthez még nem jutott el, mert ugye politikai jellegű dologról van szó, ott van a levegőben, eh, mindenki beszél róla, de a bizottság hivatalosan még nem küldt el nekünk, és ez egyszerűen nevetséges helyzet. Olyas valami, amin gyorsan változtatni kell. De ez csak az egyik része a dolognak, ami a tartalmat illeti. Én úgy gondoltam, hogy a leginkább azt kritizálnám, hogy miért tartott olyan sokáig, hogy a szár már megszületett júniusban, de határozat szülesen a tanácsnál. Legyen már EU-s álláspont, mert teljesen mindegy. A gond az, hogyha több fele indulunk el, és aztán egyes tagállamok fenntartással élnek, mások nem. Ha ezt akarják, akkor hát ezt a stratégiát folytassák. Azt gondoltam, nem. De most a válaszaiból az az érzésem, hogy igen, lesz majd tanácsi álláspont, javaslat, de aztán nem lesz semmi. A szöveg megvan, és csak remélnek majd, hogy a 28 tagállam egyszer csak hip-hop ezt megcsinálják. A bizottság pontos útmutatása nélkül. Azt gondoltam, meg lesz a stratégiánk, hogy a tanácsban a tagállamok hogy alakítják ki ezt a tanácsálláspontot, hogy meglegyen az erőteljes hang a tárgyalások érdekében. Most pedig azt hallom, hogy ó, hát nagyon nehéz a válasz, nagyon óvatosan kell fogalmaznom, nem igazán tudom pontosan, hogy mit teltek, akkor végül is az az eredmény, hogy Európa megosztott lesz, és teljesen mindegy, hogy mi történik, ennek fogunk tűnni a tárgyalások során a jövőben, és ez meglep. Miért változott a stratégia? Még mindig egy álláspontot képviselünk? Vagy hogyan lesz ez, hogy december 1 előtt ezt kialakítsuk? Kérem, mondják, mondja ezt el nekem. Aztán mennyit mondanék most pillanatilag, mert ez lett a kulcskérdés. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Ennyi volt a rendelkezésre álló idő. Köszönöm szépen. Most a biztos asszonynak adom meg a szót. Tisztelt képviselők! Én vagyok egy kicsit összezavarodva itt, halván a megjegyzéseket, mert úgy látom, hogy nem vettek részt a teljes folyamatban az kezdetek kezdetétől. Ezért. Ezért kell nagyon óvatosan fogalmaznom, mert nem igazán tudom, hogy emlékeznek-e arra, hogy együtt, kéz a kézben jártuk végig ezt az utat, és teljesen egyértelműen megfogalmazódott az, hogy nem a fenntartások mellett vagyunk, hanem a különbségek között, hogy mi az LTS, e a kibocsátási kereskedelmi rendszer, illetve a korszia. És meglepnek a megjegyzéseik, mert úgy tűnik, hogy két külön világban élünk. Pedig együtt jártuk végig ezt az utat. Én az első naptól kezdve egyértelműen nyilatkoztam globális megállapodást akarunk, mert sokkal több előnye van annak, mint az európai szintűnek. És különbségek vannak közöttünk, ezért nincs fenntartásunk. Nem vagyok benne biztos, hogy megkapták-e ezt a dokumentumot. Megkapták? Látják, hogy mit javasoltunk? Mi a bizottsági javaslat, illetve a tanácsi javaslat? Most már tényleg nem értem, mert uh, talán tisztáznunk kellene, hogy mindenki előtt ugyanaz a dokumentum áll-e. Mert ez tényleg védeni az EU-s kibocsátási jogszabályokat. A tanácsi javaslat pontosan ez alapján fogalmazódott meg, és erről döntenek majd. Kérjük, hogy támogassanak minket, legyenek mellettünk, lobbizzanak a saját csatornáikon keresztül, hogy minél több ország önkéntesen csatlakozzon 2021-ig. Mert hogyha nem értenek egyet a tárgyalás eredményekkel, akkor azt mondtuk, hogy visszalépünk, és döntünk az ETS-ről vagy a korsziáról de pillanatilag folynak a tárgyalások, még fél időnél se tartunk. A tárgyalások legfontosabb pillanatára jövő év márciusában kerül sor. Háromból kettőben megegyezés született a múlt héten, még egy maradt tavaszra. És megint csak nagyon őszinte leszek, amellett teszem le a voksot, hogy egyértelműen fogalmazok meg a különbségeket. Hogy mindenképpen megértsük azt, hogy milyen feltételekkel lépünk ebbe a megalapodásba. De ha az EU gyöngének bizonyul, ha nem vezető szerepet vállal fel, akkor nagy a valószínűség annak, hogy ez nem fog bekövetkezni különböző okoknál fogva kiléphetünk, ahogyan ezt az Egyesült Államok is tette, pillanatnyilag legalábbis, vagy továbbra is motiváltak lehetünk. Én azt mondom, hogy folytassuk a dialógust, és vannak persze olyan országok, ahol kétszer olyan tempóban nő majd a repülésben résztvevők száma, mint az EU-ban, mert a, most jönnek létre a középosztályok, és itt Kínára meg Indiára gondolok, akik repülni akarnak. Ezért akar a bizottság új technológiákat. A hibrid repülőgépet társfinanszírozzuk, mert olyat szeretnénk, olyan repülőgépet, amely nem szennyez. És valószínűleg ez a megoldás ezekre a kihívásokra. Hát Európában szeretnénk Az 5-600 kilométeres távolságra csökkenteni szeretnénk a szennyező repülőgépek számát. Csökkente a CO2 kibocsátást de mindenképpen szeretném, ha ebben támogatnának minket, hogy határozottan tovább tárgyaljunk, de rendkívül őszinte elkötelezettséggel, hogy globális megoldást találjunk, globális megállapodás szülessen. A statisztikák önmagukért beszélnek. Ha csak a kibocsátás kereskedelmet támogatjuk, sokkal gyöngébbek leszünk, mint hogyha globális megállapodásra törekszünk még akkor is, hogyha nem felel meg száz százalékban az elvárásainknak. Azonban elhiszik, hogy továbbra is ezen az úton járunk. A közlekedés terén mindenképpen ö, csökkenteni kell a CO2 kibocsátást. Már nagyon sokat tettünk ezen a téren, de továbbra is ezt kell tenni. Ö, a repülés terén például ezt ki kell használnunk, és az iko t is arra kell ösztönöznünk, hogy lépjen. Úgyhogy megint csak nagyon remélem, hogy megfelelő információval rendelkeznek, és hogy ugyanarról a dokumentumról beszélünk, mert itt kezdődött a probléma, ezért mondtam azt, hogy meg kell gondolnom, hogy mit mondok, és ezért elnézésüket kérem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Péter úr kezdi a második kört. Köszönöm szépen, biztos asszony. Örülök annak az ambíciónak, amit a bizottság mutat a kibocsátás csökkentés területén a légiközlekedésben. Amikor a konferenciákon a klímaváltozásról beszélnek, akkor a fő meghívott vendégek mindig azt mondják, hogy kevés idő van a dekarbonizációra, sietnünk kell, hogyha sikerrel akarunk járni. A Ljubljanai Trilaterális Bizottság ülésén meghallgattam a szakértőket, akik a közlekedési forradalomról beszéltek a légközlekedésben. Úgy gondolták, hogy több fronton kellene aktívvá válnunk. Elektromos repülőgépeket, hibrid repülőgépeket kellene létrehozni, de a dekarbonizáció sok éven át még komoly kérdés marad. Üdvözlöm persze ezeket az intézkedéseket, üdvözlöm ezt a Corsia intézkedést, de az önkéntesség elvét én problémásnak tartom. Ez az önkéntesség 2021 és 2026 között lesz. Különböző eljárásokról beszélt, lehet, hogy ezen eljárások tekintetében jó lenne, hogyha mindezt meggyorsítanánk. Lehetne nagyobb dinamikát hozni az egész történetben? Köszönöm szépen, Zurinyó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát még egyszer, köszönöm szépen elnök asszony a szót. Azt hiszem, hogy az említett zűrzavar részben annak köszönhető, hogy teljesen más hangnemben szólalt meg ön is a bevezetőjében a válaszaihoz képest, amiket a képviselő kérdésekre adott. A helyzetismertetőjében hangot adott az aggodalmainak is, illetve megemlítette, hogy nem stabil és önkéntes alapú a rendszer, nem kellően kialakult, és hogy az európai reakciót még egy kicsit javítani, fejleszteni kellene. És aztán érkeztek a képviselői kérdések, ön válaszul elmondta, hogy igen, az európai országok tagállamok fontos, hogy egységesen lépjenek fel, eredményeket érjenek el, de tényekkel is alá kell támasztanunk a törekvéseket, hiszen tudjuk, hogy az Unió rendkívül ambíciózus, a parlament is az volt, a közúti közlekedésben, a vasúti közlekedés terén, és a tengeri hajózásban szintén nagyon ambíciózus célokat fogalmaztunk meg, tehát a repülésre lehet kivétel. Úgyhogy felvetődik a kérdés, hogy miben rejlik az alternatív stratégia. Tehát én, mint európai parlamenti képviselő, az otthoni polgároknak mit mondhatok, illetve a médiának hogyan nyilatkozhatok. Hol vannak a garanciái annak, hogy a tagállami álláspont érvényesül, és hogy részint jó példával járunk elől, másrészt pedig egységesen lépünk fel. Említett az Egyesült Államokat és szeretném megtudni, hogy szövetségesünk-e az USA vagy sem. Köszönöm. Sorry. Uh, now Mr. Lise. Lise úr, tessék. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nos, az, hogy a Korszia milyen eredményekkel jár, ez különböző vélemények vannak itt. Jó lenne, ha megvizsgálnák itt a parlament dokumentumait. Úgy gondoljuk, hogy a Korzia túlságosan gyenge, nem igazán az a az a megfogalmazás, hogy nem igazán az, amit szeretnénk, ez nem egészen így van, szinte 20%-a az, ez annak, amit szeretnénk. Nem egyértelmű a szabályozás, az RTS-nél e egészen egyértelmű a szabályozás, és ez működőképes is, és pontosan ezért azt kérném, hogy legyünk egy kicsit mérsékeltebbek, amikor arról beszélünk, hogy milyen eredményekkel járhat a korszia. Persze a parlament, ahogy Judy Görling is elmondta, támogatja ezt, mert ez egy kezdet lehet. De ez nem több, mint egy kezdet. Számunkra ezért nem elfogadható az, hogyha a jogainkat, úgy mint jogakotói jogokat az LTS kapcsán korlátozzák. Valóban egy kis zavar volt itt, mert eh, ez az első pontom. Nincs meg nekünk ez a dokumentum. Miért nem kaptuk meg ezt a dokumentumot? ha kérdezte persze, hogy miért nem olvastuk ezt, azért nem, mert nem kaptuk meg. Kérném, hogy ezeket a dokumentumokat legközelebb adják át nekünk, de azzal vádolni bennünket, hogy nem olvastuk el azt a dokumentumot, hogy meg se kaptunk, hát ez nem igazán elfogadható. Remélem, hogy egy olyan jogi eszközt fog választani, amely garantálja azt, hogy az Európai Unió dönthet, és az Európai Parlament az együttdöntési eljárás során dönthet. Hogyha van egyfajta fenntartás, akkor meg kell tartani ezt a fenntartást, de nagyon fontos, hogy az a jogi eszköz, amit választottak, az megfelelő legyen. És mondjuk ki, hogy nem kell itt kerülgetni a forrókását, Hogyha megfelelő a dokumentum, ha megfelelő a jogi eszköz, akkor persze megnyugodhatunk. Még egy dolgot szeretnék önnek elmondani. Hogyha a tagállamokkal tárgyalnak, akkor fel lehetne venni egy olyan megjegyzést, hogy a Korsziában plusz intézkedések kellenek, hogy a párizsi célokat el lehessen érni. Szerintem e, erről szerintem már döntöttünk is. És kérem önt nyomatékosan, hogyha beszél a tagállamokkal, akkor legyen egyértelműbb. Hogyha nincsen egyértelmű jogi eszköz december 1 akkor az EU dönthet eh, arról, hogy mit tegyen, és ha nem fogunk megfelelően tudni dönteni, akkor intézményközi válság lehet. A parlament is döntött. Itt nem lehet semmit ratifikálni ezen a területen, anélkül, hogy a parlament jogait ne vennék figyelembe. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, ezt tisztázni kell a tagállamokkal, és főként akkor, hogyha vannak még vonakodó tagállamok. Thank you very much. Köszönöm. Gutelán asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, önnek is köszönöm, hogy eljött az ülésre, illetve köszönöm az előadását is. A kérdéseim a 2030-as uniós célokra vonatkozik, a korsziával összefüggésben, hogy hogyan hat vissza a korszia ezeknek a céloknak az elérésére. Hiszen ami a nyilatkozatot, illetve a COP24-es eh, vállalásokat illeti, ott az szerepel, hogy a 2030-as céljainkat ambíciózusabbá kell tennünk, és ebből adódik az aggodalmam, hiszen az Unió vállalta 2030-as célok teljesítését nemzetközi jóváírás, illetve pontok nélkül. A korszia pedig alááshatja a teljesítést. Hiszen itt a jóváírások a klímacélok ellehetetlenülését is okozhatják, amennyiben hiányoznak. Tehát a 2020-as nettó ICAO célja az a minimum 40%-os uniós célnak ellentmond, és a bizottság mit javasol erre, hogy a korszél végrehajtása potenciálisan ne veszélyeztesse a saját céljainkat. Elnök, köszönöm, Serepirik asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először nem akartam öntől kérdezni, biztos asszony, Hollandiában sokat beszélünk a klíma megállapodásról. Hollandia messzebb megy, mint amit Európa kér. Nagyon sok szektorban van klímatáblázat, mindenkinek vannak előírások, a mezőgazdálkodóknak is, és gyakran vádolnak bennünket azzal a eh, Hollandiában, mit teszünk a a légközlekedésben. A légközlekedésben rengeteg eh, előjog van, ami más szektorban nincs, és ezt nem tudom elmagyarázni. Nem tudom elmagyarázni azt, hogy itt a parlamentben eh, mindenki azt a követelést tette, és pontosan erről van szó, pontosan erről szólnak az itt megfogalmazott kérdések is, hiszen a többi szektortól is követelünk dolgokat, azok nagyon kemény dolgok, és hogyha megnézzük a légközlekedést, akkor semmi nem történik ott. Ez nem igazán elfogadható az emberek számára, és mindenképpen konkrét eh, adatokra van szükség, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy tényleg követelünk itt is valamit. Thank you very much. And last... Köszönöm szépen, Meissner asszony kép. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Rohan az idő, röviden fogalmazok. Az első kérdésem, elmondta, hogy az IKO nem olyan ambíciózus, mint az IMO. Ez némileg kevésé várt hogyan gyorsíthatjuk az IKO működését a tagállamokon, tagországokon keresztül, vagy a légi ágazaton keresztül. Hány ország lépett be önként ez a kérdésem, illetve hányat tudunk ösztökélni erre a légiközlekedési egyezményen keresztül, hiszen ezt már megtettük más országok esetében, ösztönöztük őket világszerte a csatlakozásra, és aztán ami az innovációt illeti, több minden is zajlik, említette a hibrid repülők területét. Ez még mindig terv, amennyire tudom. Illetve, hogy a e, reptéri illetékekben egyfajta adó nem jelenjen meg erre. Hogy áll ez? Piac közelben van-e már? Mert úgy gondolom, hogy erre szükség lenne minél előbb. Aztán az algák felhasználása légiüzemanyagként, emissziómentesen. Ez már régóta napirenden van, de nem értük még el ezt a célt. Tud-e valamit közelebbit mondani az innovatív kezdeményezésekről, mert ez nagyon érdekelne bennünket, illetve amennyiben erre vonatkozó irányelvek, iránymutatások jelennének, meg az is hasznos lenne. Köszönöm szépen. A második körben begyűjtve a kérdéseket. Most várjuk a válaszokat biztos asszonytól. Igen, természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeket, illetve kérdéseket. Több műszaki típusú kérdést is tettek fel a képviselők. Erre szeretnék elsőként kitérni. Számos kezdeményezés van már folyamatban Egyrészt a légiközlekedési térség harmonizációja, illetve a beruházások hatékonysága, új kezdeményezések fogalmazódtak meg, a tiszta égbolt, illetve egyéb folyamatok, és úgy tudom, hogy a Rolls-Royce és a partnerei fejlesztik már a hibrid hajtásrendszert, ami teljesen más szintre emeli más minőséget biztosít majd a légiközlekedésnek. Időigényes, azt mondják, hogy 2030-ra várható. Ha bekövetkezik, megvalósul, akkor új repülőgép generációra számíthatunk a piacon, illetve új színvonalú szolgáltatásra. Általánosságban a légiközlekedés, kisebb gépek, a drónok esetében, például konkrétan a drónokról azt mondhatom, hogy már bekerült a jogszabályba, hogy kötelesek nulla emissziós szintekkel működni, vagy legyen szó repülőgépkocsikról, nevezhetjük drónoknak ezeket is. Tudunk ezen gyorsítani? Igen, hogyha többletforrásunk van erre. Reméljük, hogy a bizottsági javaslat a következő pénzügyi időszakra elfogadásra lel minél előbb, megkapjuk a jóváhagyást rá, és az új programok indulhatnak. Ami a dekarbonizációt illeti, ez az összberuházások hat, több mint 60%-át teszi majd ki, többek között a légi közlekedés területén és a következő időszakban. És remélem, ahogy említettem már, hogy új, hatékonyabb üzemanyagokat tudunk majd kifejleszteni, ösztönözzük a bioüzemanyagok fejlesztését, de ezek mind nem teszik lehetővé 2050-re a nulla kibocsátási értéket, tehát új kezdeményezések is kellenek, hogy a nulla kibocsátáshoz közeledjünk. Úgyhogy számítok az innovációra. És sokkal nagyobb mennyiségi javaslatokat tettünk, illetve na, magasabb célokat fogalmaztunk meg az új pénzügyi időszakban. Több forrás szeretnénk a közlekedés terén az innovációra, és reméljük, hogy a tanács is egyetért. És az új technológiák talán még gyorsabban piacra kerülhetnek. Ami pedig a légiközlekedés alternatív stratégiáit, illetve módszereit illeti, említődött itt a reptéri illetékekbe beépülő adó. A december 3-ai tanácsülésen a tagállamoknak bemutatjuk majd az előzetes jelentést ebben a témában. Készül egy minden nemre, illetve megoldási lehetőségre és minden tagállamra kiterjedő átfogó jelentés ami a multimodális közlekedés terén a légi közlekedésre is kitér. És itt közlekedési módonként és tagállamonként jövő március-áprilisra fogalmazódik meg a teljes jelentés szövege, de az előzetest már bemutatjuk a tanácsülésen. Ez egy előzetes összegző jelentés, amiben egészen konkrét adatok is szerepelnek, illetve eredmények, de ezekről még azért nem beszélhetek, mert most véglegesítjük őket. És remélhetőleg ez is további lehetőséget nyújt majd arra, hogy nyomon tudjuk követni az ügyek menetét, illetve az alternatívákat a légiközlekedésben. És a konkrét dokumentumunkat illetően Hogyha én helytelen tájékoztatást kaptam, akkor elnézést kérek, amennyiben ez történt. Nekem azt jelezték, hogy október 31-én valamennyien megkapták az új dokumentumverziót, azt, amelyikre én utaltam. És tény, hogy sőt, hangsúlyozni szeretném, hogy a az említett dokumentumban azt fogják látni, hogy megőrizzük az Unió ETS rendszerét, még a jogi támadásokkal szemben is védhetőnek gondoljuk. Ezt tartottuk szem előtt, akkor, amikor megtettük a javaslatot, hogy a fenntartás helyett különbségekre, nézeteltérésekre helyezzük a hangsúlyt, és ezeket próbáljuk a nézeteket közelíteni egymáshoz. Tehát az ETS-t szeretnénk közelebb hozni a korsziához. Hozzátenném, hogy bármi is lesz a megállapodás, az nem lép 2021-nél korábban hatályban, tehát marad elég időnk, hogy a hatás elemzést átfogóan elvégezzük rendszer egészére nézve. És jelen pillanatban még nem tudjuk megelőlegezni ennek az eredményét, de reméljük, hogy márciusra már tudjuk, ahogy a tárgyalások alakulnak. És hogyha ezeket elfogadtuk, akkor elkészülhet a hatástanulmány, amelyről visszajelzést adunk önöknek és a tanácsnak. Bemutatjuk az eredményeket, és hogy hogy látjuk a jövőbeni fejlődésnek a lehetőségét, illetve a korszélnak a nettó hatását. Tehát ez a szándékunk, ezt tervezzük tenni. Volt-e még valami más? Amikor azt kérdezik tőlem, hogy hogyan, miben tudnak nekünk segíteni. Ne feledjék, hogy 36 helyből 8 a mi helyünk. Hogy tudnánk lobbizni olyan országok körében, amelyek még nem döntöttek a csatlakozás mellett, nem tudjuk még, de folytatjuk ezt a lobby tevékenységet. És azt gondolom, hogy ha India teljes mértékben csatlakozik, és meggyőzhető, elkötelezi magát a zöld program mellett. Én látok erre reményt. És hogyha kitartóan folytatjuk a munkát, akkor szerintem Kína is behozható, meggyőzhető. Tehát ez a megközelítésünk, de egyet kell értsek azzal, hogy ezt még nem értük el. Úgyhogy küzdünk, továbbra is győzködjük az országokat, folytatjuk az egyeztetéseket, tárgyalásokat, és nem kötünk semmiféle elvtelen alkut. Ezt egyértelművé tettük, már Montreában is mindenki előtt kijelentettük, hogy ambíciózus megállapodás kell konkrét eredményekkel. De adjunk esélyt a globális megállapodásnak, illetve megállapodásra. Ez az álláspontunk. Elnök, köszönjük szépen, biztos asszony, hogy részt vett itt a vitán. Valóban szorosan nyomon követjük, ahogy ön is látja, az ügyek menetét, illetve önökön van a tekintetünk, és várjuk az eredményeket, illetve a közös célok teljesülését amihez sok sikert kívánunk. Köszönjük, hogy eljött és részt vett az ülésen. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a figyelmüket, és tudatában vagyok annak, hogy napi szinten nyomon követik a munkánkat. Hogyha bármilyen új fejlemény eredmény adódik, akkor jelentkezem és beszámolok. Köszönöm. dear colleagues, since we already have uh, Professor... Kedves kollégák, van egy kis változtatás a napi rendben, majd a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról azután fog beszámolni, hogy lefolytattuk Reszi úrral az eszmecserét, ha ezzel egyetértenek. Köszönöm szépen. Nos, éves eszmecserére fog most sor kerülni. Ez a rendszeres párbeszédnek a része, amit folytatunk az EMA ügyvezető igazgatójával, Guido Ressi úrral. Üdvözöljük! Lehetőségünk nyílik arra, hogy megvitassuk eh, az ügynökség 2018-as eh, munkaprogramját, és eh, minden tevékenység, amit beterveztek eh, ebben a munkaprogramban, annak tükrében eh, kell látnunk, hogy mi történik majd eh, az Egyesült Királyság az döntése miatt, hogy kilépnek az EU-ból. Ennek nagy hatása van az Európai Gyógyszerügynökség munkájára is. Nos, először is Rassi urat kérném meg arra, hogy tartsa meg a beszédét, aztán pedig mindenkinek lesz lehetőség arra, hogy kérdezzen, hozzászóljon az eszmecserek keretében. Először is hadd üdvözöljem Önt, és meg is adom a szót Önnek, Rasszi úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim, öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Önök előtt. Úgy gondolom, hogy az utolsó alkalom, hogy ebben a szakbizottságban ilyen összetételben beszélhetek önök előtt, a jövő évi választások előtt. Amikor jövőre visszatérek önökhöz, akkor remélhetőleg nagyon sok ismerős arcot fogok látni. És mivel ez egyfajta búcsú ma, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a munkánkat, főként azokat a területeket, amelyek önöket érdeklik, és ahol segítették önök is a közegészség, illetve az egészség megvédését. Hadd kezdjem először is a Brexit előkészületekkel. A Brexit miatt főként annak közegészségügyi hatása miatt aggódunk, főként a gyógyszerek esetében már együttműködünk a forgalomba hozatal engedély jogosultakkal, hogy csökkentsük ennek a hatását. A kilépési egyezmény értelemben 21 hónap van az átállásra, ameddig az EU jogszabályai vannak érvényben a gyógyszerek esetében is, de mi, amíg ezt nem írják alá, mi e, úgy tervezzük a munkánkat, hogy feltelezzük azt, hogy a fogalmatozat engedélye rendelkezők kész lesznek 2019. március 30-áig felkészülnek mindenre. Ennek értelmében 31 gyógyszertermék van, 19 emberi, 12 állategészségügyi gyógyszertermék, amelyek kapcsolatban problémák lehetnek a Brexit után. A engedélye rendelkezőkkel napi kapcsolatban vagyunk, ezen kívül a tudományos bizottságaink is beszélnek a lehetséges enyhítési intézkedésekről, például másfajta terap, más terápiás alternatívákat kínálunk azok számára, akiknek más gyógyszert kell választaniuk a Brexit miatt. Persze a hálózat is felkészül az Egyesült Királyság kilépésére, minden olyan gyógyszer esetében, ahol az Egyesült Királyság volt jelentéstevő vagy társjelentéstevő, ezeket, ezen gyógyszerek esetében már új jelentéstevőket, társjelentéstevőket neveztünk ki a többi 27 tagállamból, illetve Izlandról és Norvégiából. Ezen kívül a tagállamok mind kapacitás, mind pedig képesség szempontjából erőfeszítéseiket növelték. Megnézzük az emát most. Tudjuk, hogy néhány területen jól teljesítünk, más területeken még vannak ö, problémák. Öt hónap múlva már Amsterdamban dolgozunk, mind belsőleg, mind pedig az építkezés szempontjából már a végső ö, szakaszban vagyunk. A hosszú távú szerződéssel rendelkező munkatársak megtartásával kapcsolatban kicsit rosszabb a kép azonban. De azért jobb, mint amit gondoltunk. Ez köszönhető annak, hogy jók a megtartást támogató intézkedések, illetve a már átköltözötteknek pozitív visszajelzései vannak. Ugyanakkor 2019 márciusára nagymetében csökkenni fog a munkatársaink aránya. 125 rövid távú szerződéssel rendelkező munkatársat el fogunk veszíteni, mert ők nem tudnak velünk költözni. A piros terület az az a terület, ami már a krízist jelöli, amint a munkatársak aránya ebbe a területre e, téved, akkor már nem tudjuk teljesíteni e, feladatainkat, amelyek fontosak a közegészség, illetve az eltegészség szempontjából de azért reménykedünk abban, hogy nem fogjuk ezt elérni, ezt a zónát. Ezen kívül a elveszített munkatársakat próbáljuk új munkatársakkal pótolni. Mintegy 5000 jelentkezés volt a különböző posztokra, ami azt jelenti, hogy továbbra is vonzóak vagyunk, és nagyon intenzív a fe- munkatárs felvétel, ezt láthatják a világos kék zónában, ez az új munkatársak felvételét jelenti. 2019 átalakulás éva lesz. Itt elő, itt megteremtjük az utat a jövő irányába. Láthatjuk, hogy nagyon sok tapasztalt kollégát elvesztettünk, de új kollégákat is felvettünk, akinek újfajta szakértelme van. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben készen állunk majd a kihívások leküzdésére a jövőben, és ez a fajta stratégiai megközelítés tükröződik abban a tervben is, amelyet a költségvetés hatóságnak benyújtottunk. Összegezvén az EMA nagy kihívást jelentő fázisba lép be a következő hónapokban a költözés miatt. Néhány hétig, hónapig kicsit vissza kell fognunk magunkat a tevékenység szempontjából, de áprilistól remélhetőleg sikerül új ismételten felvennünk a sebességet. Ugyanakkor nem csak a Brexit foglalkoztat bennünket, örömmel jelentetek önöknek arról, hogy számos kezdeményezéssel javítunk a közegészségügyen. A gyermekek számára adott gyógyszerek esetében ez nagyon fontos téma annak számára is. A gyermekgyógyászati jogszabályozás tíz éves már, igazi változást hozott ez, abban a tekintetben másik gondolkodunk a gyerekeknek szánt gyógyszerekről. A gyerekgyógyszerek kutatása most már nem csak egy mellékes gondolat, hanem egy standard eljárás a gyógyszerfejlesztésben. 2007 óta 310 új gyermekgyógyszert engedélyeztünk, 25% az összes gyógyszernek, gyermekeknek szánt gyógyszer volt. Vannak olyan terápiás területek, ahol pozitív változások láthatóak a gyerekek kezelésében, például a fertőző betegségeknél a reumatológia tekintetén, de más területekkel, mint például az onkológián vagy a neonatológiában kevésbé volt hatékony a gyermekgyógyászati rendelet. Megvizsgáljuk ezeket a területeken is a helyzetet, végrehajtjuk a gyermekgyógyászati cselekvési tervet, amit az Európai Bizottsággal együtt hoztunk létre. Ennek eredményét a következő két-három évben várjuk. Tudom, hogy egy másik nagyon fontos terület, amely önöket is érdekli, az az antimikrobiális rezisztencia. Biztosítottam önöket arról, hogy osztozunk az önök aggájaiban. Ezért üdvözöltük az önök állásolását az egy egészség, a One Health címmel. Ez is azt mutatja, hogy fel kell lépnünk az Európai Unión belül és globálisan is. Összességében a helyzet nem igazán rózsás. Hogyha az állategészségügyi gyógyszereket vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy kismértékben csökkent az antibiotikumok alkalmazása az Európai Unióban, de országonként változik a helyzet. Ez látható az éves ESZVAK jelentésünkben is, amit a múlt hónapban adtunk közre. Ami az emberi gyógyszereket illeti, a nem megfelelő gyógyszerfelírás, illetve a túlfogyasztás továbbra is gyorsítja az antimikrobális rezisztencia előretörését. Hadd legyek egyértelmű. A megfelelő és óvatos használat lassíthatja a rezisztencia kialakítását, de megakadályozni nem, nem tudja. Háromfajta fellépésre van szükség, késleltetés, kifejlesztés, innováció. Amíg nincsenek új opciók, addig késleltetni kell, ki kell fejleszteni ezután új antibiotikumokat, tudván azt, hogy ezekkel szemben is kifejlődik a rezisztencia majd, hogy mikor ez attól függ, ez csak idő kérdése. Ezért kell mindenképpen az innováció, az innovatív megközelítés, be kell fej, fektetnünk az új terápiás megközelítésekben, amelyek még most még nem léteznek. Persze ez túlmutat rajtunk, ehhez a kötelezettségvállalásra van szükség, illetve a cégek részéről támogatás kell, és politikai fellépés is kell. Elő kell készíteni azonban a szabályozói utat erre. Együttműködünk Japánnal és az Egyesült Államokkal is az új antibiotikumok kifejlesztésében gyakorlati szempontból már megállapítottunk egy új iránymutatást a klinikai próbák tekintetében. Itt főként a szövődménymentes gonorájával és a szövődménymentes húgyuti fertőzésekre koncentrálunk. Itt nem csak arról van szó, hogy csökkentjük a gyógyszerkészítők, gyógyszerelőállítók bizetási terhét, itt arról van szó, hogy nem kell már a, mind a három országtól, vagy három országnak bizonyítékot benyújtani, elég csak egynek megfelelni. Ezen kívül működünk az EFSA-val, az ECDC-vel, és abban a tekintetben, hogy összegyűjtjük a tudományos adatokat. gyógyszerekhez való hozzáférés. Ez az egyik legnagyobb területe ennek a szakbizottságban. Itt azt kívánják elérni a paciensek számára, hogy egyetemleges, megfizetető, hatékony, biztonságos és időszerű hozzájárást kapjon, hozzáférést kapjanak a megfelelő és innovatív terápiákhoz. Az EM üdvözölte a 2001 márciusi állásrólásukat, továbbra is kihívást jelent a gyógyszerek megfizetetőség elérhetősége, számos szereplőnek kellett együttműködniük. Az úgynevezett karté sejt immunoterápiát már hagyták, és az úgynevezett Prime, a prioritási gyógyszerprogramunkon keresztül is már megszületett az első gyógyszer. Ezek valódi áttörést jelentő terápiák ezek, és nagymértékben megváltoztathatják ezek a, a paciensek kilátásait. Ezek tényleg nagy áttörést jelentő innovációk, vannak másfajta változások is, egymáshoz kötődő technológiák vannak, itt vannak a gyógyszerek, a, a különböző adat applikációk, és a diagnosztikai eszközök is az adatokat már a valós világadatokból szerezzük be, és alkalmazzuk a mesterséges intelligenciát is. Vagyis ez mindez azt jelenti, hogy holisztikus módon kell a gyógyszerek elérhetőségére és hozzáférhetőségére tekintenünk, és át kell azt is gondolnunk, hogyan fogunk felkészülni a következő öt évben módszerek és szakértelem szempontjából. Az EMA célja az az, hogy a fejlesztőkkel megértessük a szabályozói feltételeket, hogy még robusztusabb adatokat tudjanak generálni, és az alapján egy sokkal jobb döntést lehessen hozni. Nem tudunk általános iránytást adni arra, hogyan kell újfajta gyógyszereket létrehozni. A jövőbeli gyógyszerekhez egy újfajta megközelítés kell, és a gyógyszerfejlesztők egy eddig fel nem térképezett területen fognak navigálni. Ezért nagyon fontos az, hogy arra ösztönözzük a célokat, hogy működjenek velünk, és a lehető leghamarabb megvitassák fejlesztési terveinket velünk. 67%-a a klinikai kísérleteknek nem megfelelőek cél szempontjából, hogyha ezeket engedélyeznünk kell. Tehát nem megfelelő a tervezés, ezzel nem lehet elérni a célt. A tudományos tanácsadás nem jelent garanciát a piaci engedély szempontjából. Mi nem az adatokat elemezzük, mi a fejlesztési terveket elemezzük, és ennek alapján döntünk. A tudományos tanácsadással és még mindig elbukhat egy gyógyszer, akkor, hogyha ez nem eléggé biztonságos a páciensek számára, de ugyanannyira fontos az, hogy azok a gyógyszerek, amelyek klinikai tesztben már működnek, nehogy azért bukjanak el, mert nem megfelelően van megtervezve a kísérlet. 76%-a a kísérleteknek, ahol megfelelő a, a tervezés, azt is láthatjuk, hogy a tudományos tanácsadás nagy szerepet játszik a betegek megvédésében, hiszen nem kell részt venniük olyan gyógyszerek kísérletében, amelyek haszontalanok. Ez nagyon fontos, hogy együttműködjünk az egészségügyi technológiai felmérési testületekkel. Végezetül a munkánk szempontjából fontos az, hogy a megfelelő szakértelem legyen meg nálunk, hogy lépést tudjunk tartani a tudományos technológiai fejlődésekkel. Ezt figyelembe veszük akkor, amikor átalakítjuk majd az ünösségünket az Amsterdami költözés után. Kifejlesztjük a szabályozói tudományos stratégiánkat, hogy felkészüljünk a jövőre, és informáljuk informáljunk a jogalkotási változásokról is. Az önök támogatásával az Európai Gyógyszerügyi Szabályozási hálózattal sikerülhet majd az EU állampolgárok javát szolgálni. Ezzel be is fejezem. Megköszönöm a képviselőknek a támogatást. Köszönöm, mondok Borzán asszonynak, illetve korábbi elnöküknek, Krote úrnak, Lavia úrnak, Valen azt önnek is, és szeretnék Antoni Bornak is köszönetet mondani, akik a parlamentet képviselték a testületünkben. Köszönöm szépen, Rászi úr. Természetesen a következő hozzászóló az e- Környezetvédelmi Bizottság kontakt képviselője, Borzánsz asszony, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Tisztelt Rezi professzor úr, üdvözlöm Önt. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom el azt, hogy nagyon reméljük, hogy az ügynökség áthelyezése hatékony, zöggenőmentes folyamat lesz. Az EMA által végzett munka óriási jelentőségű, hogy az európai állampolgárok közegészségügyi színvonalát ilyen magasan tartsuk. És szeretném a következő kérdést feltenni önnek. Kérem, részletesebben térjen ki egyes tevékenységekre, amelyek az áthelyezése vonatkoznak. Említette azt a lehetőséget, hogy a megelőző időszakban mi történik. Szeretném tudni, hogy van-e már olyan tevékenysége, amelyet nem prioritásnak tekintenek. Több kollégával együtt írásos kérdést küldtünk az Európai Bizottságnak a közelmúltban. Az ügynökség működését illetően, hogy, az át, hogy a költözés ideje alatt hogyan fog tevékenykedni. Különösen azért aggódunk, hogy nem lesz elegendő munkatársuk, Egyre nagyobb ugyanis a terhelés a ter, egyes területeken, a Brexit miatt is, és az eddig és a jövőbeli jogszabályok végrehajtása nehézségekbe fog ütközni ezért. Ezen kívül az EMA ö, irányító testületének munkatársaival kapcsolatban is vannak ilyen gondjaink, illetve azzal kapcsolatban is, hogy a költözést követően teljes körűen tud majd tevékenykedni az ügynökség. Többek között. Azt is hallottuk, hogy a 2019-es költségvetési időszakban 40 további ideglenes munkatársat kértek. A bizottsági kollégák részletesen elemezték ezt a kérelmet, és végül arra az eredményre jutottak, hogy nem megfelelő dokumentációval támasztották ezt alá, még ideiglenesen sem, figyelembe véve azt is, hogy az ügynökség relatíve elég nagy. Meg kell jegyezni azt, hogy minden egyes munkatárs felvételéhez megfelelő költségvetési támogatásra van szükség. Tudjuk, hogy az ügynökségnek milyen kihívásokkal kell szembenézni a költözködés miatt, és hogy ez milyen további feladatokat ró a munkatársakra. Nem értjük, miért nem lehet további munkatársakat alkalmazni. Nagyon nagyra értékelnénk, hogyha elmondaná, hogy mi is a helyzet tulajdonképpen. Az Európai Ombudsman a közelmúltban vizsgálatot indított az Európai Gyógyszerügynökség vonatkozásában. a marketing engedélyezéseket illetően. Itt szabályozással és tudományos alapon is tanácsadásra van szükség. Ön említette, hogy ez utóbbi rendkívül hasznos eszköz, hogy a gyógyszerek fejlesztői megfelelő tudományos alapokra helyezzék munkájukat. Nagyon fontos, hogy a nem jól megtervezett klinikai kísérletek esetében ne legyen megfelelő a támogatás, és ennek eredményeképpen ne legyen engedélyezés. Tehát, mi az eredmény az ombudsman kezdeményezését illetően? Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Léme professzornak, aki ma jelen van körünkben, hogy az elmúlt 12 év során képviselte a parlamentet a vezető testületben. Végül köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és minden jót kívánok önnek, illetve az ügynökségnek a következendő hónapok során. Köszönöm. Thank you very much, Madam Borzana. Köszönöm szépen, Borzan asszony. Most a képviselőké a lehetőség. Ostatus uh, Mr. Pedicini. Parancsoljanak. Pedicini úr kezdi. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm, igazgató úr, hogy eljött ma hozzánk. Igazgató úr, szeretnék visszatérni az Európai Gyógyszerügynökség ö, áthelyezésére. Amsterdamba a Brexitet követően. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy milyen fejlemények folynak az ügynökségnél, úgyhogy egyértelmű, hogy a populista állampolgárok tiltakozása nyilvánvalóan konkrét aggályokon alapul, nevezetesen az európai állampolgárok egészségére. Tehát nagyon fontos erőfeltétele az új székhelyet illetően. Igaz, hogy Amsterdam elfogadta azt, hogy az operatív tevékenységet ideiglenesen felfüggeszti, különösen a különböző tumorok kezelésére szolgáló gyógyszerekre gondolok. A holland hatóságok három havonta nem tudnak ellenőrizni mindent. Gyakorlatilag nem tudjuk, hogy egyáltalán létezik is e, bármilyen monitorozás. És igaz, hogy nem lesz elegendő munkatárs a különböző feladatok ellátására. Azon fontos tevékenységekre gondolok itt, amelyeket a gyógyszerügynökség ellát elfogadták minden ilyen kockázat ellenére, hogy a holland hatóságok jelentkezzenek, pedig nem megfelelően ö, ö, ajánlották a feltételeket. Kik ezek a hollandok? Tulajdonképpen olyan ország ez, amely az európai állampolgárok millióinak egészségét kockáztatják. Hát akkor az európai Unió bíróságához kellene fog, fordulni Olaszországnak. Hollandiával szembe kellene inkább ilyen jogsértési eljárást indítani. Köszönöm szépen. Pedicini úr. Schreier Pirik köszönöm szépen, holland vagyok. És Hollandiában, Amsterdamban nagyon örülünk annak, hogy az EMA Amsterdamba jött, de de igazából nem Amsterdamba jöttek, Hollandiába jöttek több egyetemekről. Azt hallottam, hogy bevonták őket abba, hogy az EMA a lehető leggyorsabban jól működjön. Ami a munkatársakat illeti, sokakat ismerik, akik azzal foglalkoznak, hogy támogassák ezeket a e, munkakat. Hollandiában nagyon pozitív hangokat hallok, és a kollégának is mondom azt, hogy Lavia kolléga is azt mondta nekem, hogy most már e, ez mögöttünk van, azon kell lennünk most már, hogy az EMA tényleg felálljon és működjön ez. Persze azért nagyon fontos e, itt az egészségügy, a gyógyszerek kérdése. A második kérdés az, hogyha e, különböző betegségek vannak, akkor felmerül a kérdés Hollandiában is, hogy elegendőek-e a mm, gyógyszerek. Nagyon gyák, gyakran drágák a, medit, a gyógyszerek. A részvényesek nem akarják néha azt, általában a részvényesek profitjáról van szó, ezeket a jelzéseket kapjuk, és nem erről van szó, nem arról van szó, hogy mennyi nyereséget hoz egy gyógyszer, itt a közös célról van szó, pedig az, hogy a lehető legjobb gyógyszereket lehessen megkapni a betegek számára. Strasbourgban elfogadtunk egy állásralást, a kullancs csípésről volt szó, a Lyme betegségről. A Lyme betegség Hollandiában is előfordult, a bakteriális formája, az én unokatestvérem is elkapta ezt. Tehát nagyon fontos, nagyon, nagyon sok betegség van, amelyre foglalkoznunk kell, ehhez megfelelően, meg, ehhez kell pénz is, de nem lehet az, hogy a részvényesek mondják azt meg, hogy mit kell fejleszteni. Okay, thank you very much. Köszönöm. Van-e még valaki, aki a képviselők közül hozzá szeretne szólni? Látom, a bizottság szeretne szólni. Nem? Mégsem? Akkor Björn Leme professzort kérdezem, aki a parlamentet képviseli a tanácsban, Tessék, Léme úr, parancsoljon, ön ilyen szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Egy nagyon fontos dolgot említett már Rázi úr. Ez pedig nem más, mint az, hogy az EMA jövőre át kell, hogy költözön Amsterdamba. Kétségtelen, hogy Rázi úr és kollégái óriási munkát végeztek hogy a lehetséges nehézségekkel megbírkozzanak, amikor Hollandiába kell költözniük. Ugyanakkor a különböző gyógyszerekkel és terápiás kezelésekkel is foglalkoztak. A költözésen túl az egyik legfontosabb másik, már Rázió által említett gondolat, hogy kevesebb munkatársuk lesz, körülbelül 20%-kal, akik nem fognak Amsterdamba költözni. De én meg vagyok győződve arról, hogy Rázi úr és munkatársai megbírkoznak majd ezzel az óriási problémával. Végül engedjenek meg tudósként, hadd nyilatkozza, és homopolitikusként. Szerintem a Brexit az Európai Unión belül az egyik legszükségtelenebb döntés. Az EMA átköltöztetésének költségei nem csak óriásiak, ami ennél fontosabb, a politikai döntés katasztrófa Európa számára és óriási kihívás az évszázad során. Az EMA nagyon jó példája ennek. Nagyon sok nagyon jó tudóst, szakértőt veszítünk el, akik az Egyesült Királyságban maradnak. A munkájukat is, az együttműködést is a brit kollégák és az európai kollégáik között alaptudományok, járványkutatás és egyéb területeken. Ez pedig a koordináció hiánya az Egyesült Királyság és az Európai Unió között az, ami tényleg az emát sújtja. Nagyon remélem, Rázi úr és kollégái, és erről meg vagyok győződve, ezzel is megbírkoznak mag. Azonban ez tudományos probléma is, akárcsak a Brexit. Ezt pedig szívből mondom önöknek. Köszönöm a figyelmüket elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen fogalmazott a Brexitről, ezt az állásfoglalásunkban is megfogalmaztuk, hangsúlyoztuk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Rázi úr, kérem válaszoljon a hallottakra. Parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal a kérdéssel kezdeném, amelyet Borzán, Borzán asszony tett fel. Abban a formában, hogy hogyan tudtuk megállapítani a prioritásokat, illetve mi volt a módszerünk, a megközelítésünk. Ahogy mutattam a grafikonon, a fekete sáv vonatkozott az összes termékkel kapcsolatos tevékenységre, illetve az engedélyezésre és a farmakovigilanciára, illetve az egyéb ezzel kapcsolatos tevékenységeinkre. Tehát a biztonságossági, illetve az engedélyezési eljárásnak a lényegi területére terjedt ez ki a források ismeretében az új jogszabályokig félre kellett tennünk ezeket a tevékenységeket, és elég sok tevékenységről volt itt szó, az állatgyógyászati, illetve az általános adatvédelmi és az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos szabályozás maradt függőben, és az eszközök és az általános adatvédelem terén sem szaktudás, sem szakértő, sem forrás nem maradt erre, tehát nincs kapacitásunk rá. Ezt a problémát már jeleztük, felhívtuk erre a figyelmet. Valószínűleg nem sikerült teljesen meggyőző módon bemutatnunk, hogy miért van szükségünk az ezzel kapcsolatos szakértőkre, szakértelemre aztán azóta tisztázódott a dolog, folyamatosan tartjuk a bizottsággal kapcsolatot, és sikerült átütően bemutatnunk azt a szükségletet, hogy források és szakértők kellenek, ami a szerződéses alkalmazottakat, a 14 főt illeti. Nagyon egyszerű ennek a háttérkoncepciója. Tudom, hogy a parlament ezt támogatja is a bizottság részeként tevékenykedünk e téren, és reméljük, hogy a bizottság meggyőzi a tanácsot, hogy nem csak játszunk a létszám e, adatokkal, a szerződéses, illetve a határozott e, ideig foglalkoztatottak számát úgy igyekszünk megállapítani, hogy a kompenzálja egymást a két oldal, tehát nem, hogy növelnénk a létszámunkat, csökkentjük összességében. És ö, csak csökkentjük a, az ideiglenes munkaszerződéseknek a számát. Tehát ezzel kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmet, hogy ami a következő időkben várható a problémák terén, arra nincs mint szakértőnk. Például a költözés lehetővé teszi, hogy a következő 5-10 évben szükséges szakértőket ismét felvegyük. Hogyha az úgynevezett tudás ingázásban résztvevő 40 főt nézzük, egy részüket nem tudjuk azonnal pótolni, egy másik részüket pedig nem akarjuk uh, késelem nélkül felvenni, mert előbb az új jogalkotási hullám eredményeit szeretnénk megvárni. És ahogy említettem, a tudomány, a technika fénysebességgel fejlődik, tehát a megfelelő embereket keressük, és nem csak pánikszerűen pótolni szeretnénk egy az egyben a létszámot. Tehát ezért is bízom benne, hogy ez a racionális megközelítés némi támogatással találkozik majd. Nem tudom, hogy kielégítő választ adtam-e ezzel a kérdésére, szívesen részletezem még, hogyha szeretné. Ami pedig az ombudsmanra vonatkozó kérdést, illetve kezdeményezést illeti, hát ezt üdvözlendőnek tartjuk, mert lehetővé teszi, hogy tisztázzuk az ügyeket. Az ismertetőmben a legfontosabb elemekre fel is hívtam a figyelmet, illetve néhány téveszmét szeretnék eloszlatni nem adatokat elemzünk velük, hanem itt most nem az ombudsmanra gondolok, hanem eh, egyesek kritizálnak etéren bennünket, és eh, összegyűjtjük ezeket az aggodalmakat, és remélhetőleg sikerül véglegesen eloszlatnunk a téves elképzeléseket. A fejlesztési terveket elemezzük, és igyekszünk meghatározni, hogy melyik a legjobb fejlesztési terv, ami optimális eredményhez vezet, feltéve, hogy az adott vizsgálat még nem történt meg, illetve a statisztikai hatékonyságot, illetve a megfelelő egyéb adatokat is begyűjti. Hogyha ezt a hatékonysági pontot elérik, akkor sikerül felmutatni az eredményeket, és a jövőre nézve az a célunk, hogy ne legyen összeférhetetlenség, legyen következetesség, ami nem feltétlenül folyamatosság vagy folytonosság, de ez egy teljesen más eljárás, mint a tanácsadási eljárás, ami szintén önkéntes alapon történik, tehát nem kötelező benne részt venni, inkább egy lehetőség. ugyanakkor veszély és szégyen, hogyha egy beteg nem megfelelő vizsgálatban vesz részt, hiszen semmi eredménye nem lesz egy ilyen vizsgálatnak. Ami pedig az eredményességet illeti, hogyha rövidebb idő alatt a adott beteg populáción hatékonyabban tudják bizonyítani az eredményességet, akkor az sikeres számunkra, mint szabályozó hatóság, illetve a befektetők számára is. Aztán nem volt időm kitérni a következő adatra. 30%-a a Prime rendszerünkbe bevont vizsgálatoknak, a prioritások terén, oda vezetett, hogy leállt a projekt, mert belátták, hogy ennek nem lesz eredménye. Semmi jó irányba nem tartanak. Vagy pedig megértették, hogy a betegek szempontjából aggályos a részvétel. Tehát mindez a jobb adatok, biztonságosabb adatok és jobb környezetben történő elemzés eredménye. És e, igyekszünk meggyőzni az ombudsmani e, vizsgálat során is az érinteteket erről. Pedicini úr pedig arra kérdezett rá. Részben engem érint a kérdés, illetve a bizottságra is vonatkozott, amire én nem tudok válaszolni, de ami engem illet a prioritások meghatározásáról tudok választ adni. Én azt gondolom, hogy kidolgozott, megfelelően szilárd, megalapozott, és a népegészségügyi megfontolásokat kellően figyelembe veszi. És úgy gondolom, hogy nem süllyedünk az ebből a szempontból szükséges szint alá. Szorosan nyomon követjük a folyamatot, illetve a holland hatóságokon a nyomást folyamatosan fenntartjuk, és nem kaptunk olyan jelzést, hogy bármiféle jelentős probléma felmerült volna. És a prioritásunk főképpen a létszámvesztés területére vonatkozik, illetve hogy a működésünk folytonosság az átköltözés miatt fenntartható legyen. Ami pedig az intézményi vonatkozásokat illeti, ugye olasz eh, lévén, én jobbnak látom, hogyha hallgatok ezekről az ügyekről, de az intézményi prioritások annyiban sérültek, hogy nem találtunk megfelelő létszámot, illetve nehezen költöznek az alkalmazottánk. nem tudom, hogy jól ejtem -e, elnézést kérek előre, Schreiner Pírik asszony kérdésére a következőkben válaszolnak. Talán sikerült megközelítenem a helyes kiejtést. Osztom az ön aggáját az árképzéssel kapcsolatban. Az utóbbi három-négy év komoly problémája ez. És lehetséges, hogy az általunk engedélyezett gyógyszerek megfizethetetlenül drágák lesznek. Tehát e, legalábbis, e, mintha elfelé haladnánk. Ennek ellensúlyozására igyekszünk minél hatékonyabb környezetet biztosítani az egyeztetések során, illetve a tárgyalásokhoz. Tehát, hogy minél kedvezőbb áron lehessen megvásárolni ezeket a készítményeket hiszen a fejlesztés környezeti hatékonysága ebbe az irányba hathat. Igyekszünk a szabályozó hatóságok számára a lehető legjobb bizonyítékokat elérhetővé tenni, hogy az egyes innovatív új javaslatnak a hozzáadott értéke világosan kiderülhessen. Nehéz ugyanakkor a klinikai hozzáadott értéket kimutatni, illetve az általános univerzális hozzáadott értéket számszerűsíteni. Mert amikor egy új terápiás megközelítést bevezetnek, akkor a környezet is átalakulhat. A egyetemes hozzáadott érték viszont a klinikumban eh, mutatható ki. Ezt igyekszünk az értékeléseinkkel, elemzéseinkkel alátámasztani az érintettekkel együttműködve. Az az érdekünk, hogy minél hatékonyabb legyen a jövőben ez az eljárás, és a bizottsági javaslat a HTA esetében pont erre halad. De az árügyekben lépni nagyon nehéz, még hatékonyabbá válni. És hogyha a HTM mellettünk végzi majd a munkáját, akkor erre is rá lehet kérdezni, illetve összehasonlító adataink lesznek. Ez egy óriási előrelépés lesz a betegek, illetve az adófizetők szempontjából és a vállalatok szempontjából is, hiszen előre tudni fogják, hogy mit kell majd bizonyítékként felmutatniuk, és mikor, tehát nem lesz kifogás vagy űrügy, hogy miért nem tudják ezeket bemutatni. Ami a Lyme-kor kutatásait illeti, nagyon értékesnek tartom, hogy az állami szféra belefolyik ezekbe a kutatásokba, ott, ahol az ágazat ebben nem érdekelt. Mi nem vagyunk kutató testület. Az új Horizont Európa keretében nagyon sok kutatási forrás áll majd rendelkezésre, többek között a fertőző betegségek terén is. És az EMA-nak úgy tudom, hogy ebben szerepe lehet. Tehát az anyagi erőforrásokat is előteremthetjük majd erre a célra, hogyha az akadály megszűnik. És Szeretnénk a kutatásokat ilyen irányba előrevinni, tehát a még nem kielégített népegészségügyi szükségleteknek igyekszünk megfelelni. Ami pedig Lemer képviselő támogató szavait illeti, köszönöm szépen, és bízom benne, hogy sikerül megfelelnünk a megfogalmazott elvárásoknak, de ö, teljes erővel azon leszünk, úgyhogy köszönjük az a javaslatokat, ajánlásokat, és ezt az irányító testületnek tolmácsolni fogom. Köszönjük szépen, dr. Rászi, professzor, köszönjük az ügynökség élén végzett munkát és a beszámolót, és reméljük, hogy a jövő évi ismételt vitakörben is érdeklődő partnerekre talál majd személyünkben. Köszönjük szépen! Uh, Most pedig, kedves kollégák, néhány bejelenteni valóm van az elnöki közlemények keretében. Ezt követően az utolsó napi rendi pontunkra lépünk tovább. Először is egy műhely munkát tartunk majd az agybetegségekre vonatkozóan. Az egészségügyi munkacsoport szervezi ezt a szakbizottságunkon belül, és a társelnök, Cabrezonis eh, asszony és Péter Leúr ezt a műhelyt 21-én 10 órától, szerdán 10 órától tartjuk, tehát november 21 szerda 10-kor. És mindenkit szeretettel várunk, biztatjuk Önöket, hogy jöjjenek és vegyenek részt. A legutóbbi bizottságülésen két további témáról is szóltunk. A széndiokszid kibocsátás a személy gépkocsikra és a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez van még hátra, és megtörténtek a javaslatok, illetve a delegált hatáskör és a hat éves időtartam, valamint az autóknak a címkézésére vonatkozó kompromisszumot is kidolgoztuk, illetve a csalást elősegítő eszközök ellenőrzése terén is kitérünk erre a szövegben, és a következő trilógusban ezek lesznek a terítéken. Aztán a nulla kibocsátású gépkocsikra vonatkozó benchmarking értékek, viszonyítási szintek, illetve az adatok fel, megtüntetése, az erdélye, az életciklus adatok. A két társalkotó módosított mandátummal kell, hogy visszatérjenek hozzánk, hogyha a kompromisszumot sikerült elérni a harmadik trilógus keretében, ami december 4-én történik majd, ami pedig a környezetvédelmi eh, jelentést illet, az első trilógusra sor került már, eszmecserét tartottunk, bemutattuk az álláspontjainkat a bizottság javaslatával kapcsolatban, és az egyeztetések arra mutatnak, hogy általában hasonlít a megközelítésünk több ponton, társjogalkotóként, kivéve a hármas cikket, és a komitológiára vonatkozó rendelkezéseket. Ezért a parlament és a tanács abban maradt, hogy szinte minden kérdés szakértői szintre delegál, további vizsgálatok erejéig, és a második trilóguson egyelőre még megállapítandó közeljövőben időpontban fogjuk majd újra tárgyalni. Aztán a napirendünk utolsó témájára térnénk rá, mai nap napirendje utolsó pontjára, ami egy állásfoglalása irányuló javaslat, vagyis kifogás az eljárási szabályzat alapján a nátrium dikromát felhasználása bizonyos területeken a téma. Eichhout úr talán jobban ki tudja mondani ennek a vegyületnek a nevét. És Eichhout úrról szólva, Porter és Federle urak, a társ jelentéstevők, akiket úgy tudom, hogy Eichhaut úr képvisel majd, úgyhogy meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és minden kollégámnak köszönöm szépen, aki részt vett ebben a vitában, Karen többek között. És remélem, hogy a gyérlétszám nem a téma iránti érdeklődést jelzi vissza, hiszen egy olyan vegyi anyagról van szó, amelyet az e, Erin Brokovics című filmből, a Nyughatatlan természet című filmből ismerhetünk, és érdemes itt emlékeztetni az eddigi eljárásra, illetve ez felvet kérdéseket, főleg a bizottság irányába. Ha megnézem az elérhető információkat, és ha elolvasom a véleményeket a szociális és gazdasági, illetve a kockázatra vonatkozó e, elemzéseket, akkor ez az ügy, ez teljesen egyértelmű kéne, hogy legyen. Azonban a bizottsági javaslat mégsem ezt tükrözi vissza, tehát Poc és e, Féderle urakkal ezért tettem, emeltem kifogást ezzel Hogyha a rock értékelést, a kockázat elemzést megvizsgáljuk, akkor egyértelműen az szerepel ebben, hogy nem lehet megállapítani az ártalmatlanságát, tehát erősen karcinogén, rákkeltő, tehát bármiféle ö, kitettség rákot okoz, és nincs küszöbérték sem, nincs minimális küszöbérték. A REACH pedig úgy fogalmaz, hogyha nem lehet még határértéket sem megállapítani, mert annyira veszélyes az anyag, akkor helyettesítő alternatívákat kell találni, és itt a gazdasági és társadalmi vonatkozásokat is figyelembe kell venni. Ráadásul tudjuk, hogy vannak alternatívák. Tehát ezt nem szabad engedélyezni, egész egyszerűen be kell tiltani a REACH alapján. Sajnos a bizottság továbbra is engedélyezést javasol valószínűleg úgy érvelve, hogy a hivatalos eljárásban, amikor erre sor került, akkor még nem volt számunkra ismert alternatíva. Tehát m szeretnének bújni, hogy a folyamatra történő hivatkozással megúszszák a dolgot. És itt tudjuk, hogy az ECHA-nak kockázatértékelőként szerepe van ebben, illetve a bizottságnak, mint a kockázat menedzsmentjével, kezelésével foglalkozó testületnek szintén szerepe van. Hogyha a vegyi anyagok ügynöksége arra jutott, hogy a beadványban vannak problémák, ezzel együtt elvégezték a kért értékelést, konzultációt kértek az alternatívákkal kapcsolatban, és azt mondják, hogy mivel senki nem értesített bennünket alternatívákról, ezért kinyilatkoztatjuk, hogy nincs alternatíva. A vegyi anyagok ügynöksége nagyjából ezt mondta, és később kiderült a bizottság számára, hogy igenis vannak alternatívák. A bizottság pedig széttárja a kezét, és azt mondja, hogy az ECHA anyagán kívül semmi egyébre nem támaszkodunk, akkor gyakorlatilag csak aláírják vakon, amit az ECHA kinyilatkoztatott. A bizottság viszont kockázatkezelőként igenis más eredményre kéne, hogy jusson. Az egyszerű kérdés a bizottsághoz a következő. Egyetértenek-e, hogy a nátrium dikromát olyan anyag, ami annyira veszélyes, hogy még határértéket sem lehet megállapítani az esetében. Amennyiben igenlő a válaszuk, akkor a REACH alapján nem szabad engedélyt kiadni. Ráadásul még vannak is alternatívek. Egyet értenek e hogy az utóbbi információk ezt egyértelművé teszik, tehát alternatívek rendelkezésre állnak, és ha így áll a helyzet, akkor hogyan gondolják ezt engedélyezni továbbra is a REACH alapelveivel merészen szembe helyezkedve, és ne bújjanak az ECHA anyaga mögé, hiszen a bizottság felel a kockázatok kezeléséért, és a szabályok egyértelműek, tilos engedélyezni ilyen anyagot. Kifogást emeltünk a javaslattal szemben, és holnap remélem, hogy a szakbizottságunk többségileg támogatja majd a parlament remélem, hogy egyértelműen állást foglal, mielőtt a tagállamok döntenek erről, hiszen itt egy végrehajtási aktusról van szó, tehát egyértelmű jelzést szeretnénk. Még a következő novemberi miniplenáris előtt szeretnénk ezt elérni, hogy a REACH bizottság még időben megkapja a tiltakozásunkat. Tehát nagyon világos a kérdés, és kérem, hogy ne takarózzanak eljárási érvekkel hiszen itt egy rákkeltő anyagról van szó, ami annyira veszélyes, nincs minimális határérték, és vannak alternatívák. Egyértelmű a REACH szabályozása, ezt be kell tiltani. És elég hosszan tettem fel a kérdést, mert úgy látom, hogy a bizottság is lassan, komótosan készülik a válaszhoz, amit most várunk. Elnök, köszönöm szépen. Az árnyék előadóktól kérdezem, hogy kívánnak-e véleményt megfogalmazni, illetve a Busoly új úr néppárti véleményét szeretném tolmácsolni. Késik a járata ugyanis. Szerettem volna felvetni a következő aggályokat a jelen kifogás témájában. A kérelmező a nátrium dikromát új kiszerelését szerette volna engedélyezni a ipari használatra, a 62-es cikkre hivatkozva a rendeletben, az 55-ös, 64-es és 65-ös cikkek egyértelműen úgy fogalmaznak a, a REACH rendeletben, hogy amennyiben alternatívák, helyettesítő anyagok rendelkezésre állnak, akkor a vegyi anyagügynökség köteles ezeket értékelni, ezt nem tette meg, és a bizottság ezzel együtt javasolja az engedélyezést feltételekhez kötve azt, vagyis kockázatkezelési intézkedéseket és operatív feltételeket köt ki. Továbbá textil cégek explicit szabályokat vezettek be, amelyek például a divatpiacra szánt termékekben betiltották az ilyen színező anyagok használatát biztonságosabb alternatívákat írva elő. Ezt szerettem volna elmondani, és ezzel együtt az néppárti árnyék előadó véleménye sem a támogatás, sem az elutasítást nem támogatja a javaslat kapcsán, további adatokat, dokumentumokat kér az ügyjel, az engedélyezési eljárással kapcsolatban, hogy világosabban lássunk. Tehát nem a bizottság jogalkotási eljárását szeretnénk ezzel megtorpedózni, hanem további tájékoztatást várunk, amely reagál a felvetett aggodalmakra. Ez Busoly úr véleménye a kifogással kapcsolatban. Kaltenbach asszony, ön szeretne ez valamit még hozzáfűzni? az SND részéről a társ előadó úrral egyetértve, teljesen egyetértünk azzal, amit Bász elmondott. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságot kérdezem. A növekedési főigazgatóság részéről Carlo Pitelli úr. Kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra, a, az előadók által elmondott aggályokra. Köszönöm szépen. Ha tisztázzam, nem Peti Jelenli úr vagyok, hanem a, nem az igazgató, én egy osztályvezető vagyok. Elnézést, mi ezt az információt kaptuk a bizottságtól, de ennek ellenére üdvözöljük, és öné a szó. Az információ, amit kaptak, az helyes, de azt hittük, hogy kicsit később fog sor kerülni erre a pontra. Petinelli igazgató nevével fogok most beszélni. Hadd helyezem ezt az egész állásolási indítványt egy szélesebb kontextusba. A 2018 márciusában a Ricset felülvizsgáltuk, és ennek eredményét bemutattuk önöknek is, és rámutattunk arra, hogy milyen az engedélyezési folyamat a Ricsben. Erről beszélünk ma is, ezt tovább kell javítani megfelelő és biztonságos alternatívákat kell felmutatni, hogy helyettesíteni lehessen a legveszélyesebb anyagokat, a magas aggodalomra adó anyagokat helyettesíteni. A résztvevők, az érintettek rámutattak arra, hogy jobban kell használni az alternatívákról szóló információt a köz konzultáció során is. Az ECA, a szakértők, a nemzeti szakértők érintetteknek ki kell fejleszteniük a megfelelő felvizsgálatokat, és konkrét eredményre van szükség. Az állásolás indítvány hiányokra mutat rá, akkor, amikor az alternatívákat vizsgálják meg, amikor az Ilerio Acino cégében nyújtotta az igényét, azt mondják, hogy az ügyvéd célákat benyújtották az Ekárnak, és a bizottság nem vette figyelembe a releváns információkat az elhető alternatívák tekintetében. Egy másik cég is benyújtott egy igényt, és úgy gondolják az elásolási indítványban, hogy a bizottság túllépte a hatáskörét. A bizottság ezt tagadja, technikai és gazdasági kivitelezhetőséget is megvizsgáltuk az alternatíváknak mindkét cég esetében. Azon bizonyíték, amit mindkét cég benyújtott, ennek alapján egy ellenzést végeztek, és ez azt mutatta, hogy semmilyen alternatíva nem lehető az érintettek számára. Ezért mindkét esetben 7 éves felülvizsgálati periódust javasolt az illetékes ügynökség. A bizottság figyelembe vette ezt, amikor előkészítette a bizottság véleménytervezetét. Különösképpen figyelembe vettük a SZIEK azon véleményét, hogy az alternatívák technikailag nem kötelezhetők a kérelmező, illetve ügyfelei számára, ezért nem is vizsgáltuk meg a lehető alternatívákat. Ugyanakkor a bizonytalanságok ahhoz vezettek, hogy a Grupo kaliko esetében négy évre csökkentsük a felvizsgálati időszakot. Ezt a RICS szabizottságban is minősített többséggel támogatták, és nem kérdőjelezték ezt meg az Európai Parlamentben sem, a két eset, a két cég eset nagyon hasonló, és ezért úgy gondolja a bizottság, hogy konzisztens megközelítésre van szükség, és um, szigorú feltételek mellett rövid ideig lehet használni ezt az anyagot, és arra ösztönözünk, hogy rövidebb felvizsgálati időszak legyen. Ebből kifolyólag az Ilario Mezzano esetében is négy éves felvizsgálati periódust írunk elő. A bizottság teljes mértékben azon hatáskörben járt el, amit ráruház a Ricse rendelet. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ezzel leüzelhatjuk ezt a vitát, de mivel van még idő, Eichhautól szeretne valamit mondani, nem? Akkor ezzel lezárjuk ezt a vitát, és szavazni fogunk majd erről a fenntartásról holnap, erről a kifogásról holnap szavazunk ahogy mondtam már korábban, valószínűleg a második novemberi plenáris ülésen szavazunk erről. Ennyi lett volna, köszönöm szépen, köszönöm a részletet, és holnap találkozunk. Nice evening. Szép estét!